Ladies and gentlemen, just before we start the vote. Kedves kollégák, mielőtt megkezdjük a szavazást, néhány bejelentést szeretnék tenni. Jó, illetve kevésbé jó hírek. Evelyn Gephardnak először is gratulálnánk az Európai Parlament alelnöki tisztségbe történő megválasztásához Az első koordinátori ülés megtartottuk már, és nem voltál ott, ami eléggé furcsa volt, és Malcolm Harbour külön melegen gratulál. Ezen kívül gratulálunk Éva Párnak és Meidelnek a Fridéhez, a közelmúltban történt, történt házasságkötéshez, ugyan nincs itt. Köszönjük, hogy te személyesíted meg ma őt. És szeretnék üdvözölni egy új tagot is, Jaszenko Szelemovics urat. Nagyon aktív volt tegnap is már, és szintén Renáte Zorro, aki új tagunk lett, ugyan ma nincs jelen. És egy szomorú hír, Kirsten Westphal eh, sajnos nincs jól, kezelés alatt áll, és reméljük, hogy hamarosan eh, javul az állapota, úgyhogy legalább néhány hónapig sajnos nem tud velünk lenni. Én eh, kitettem egy kártyát itt az aláíró pultnál, amiben szeretnénk minél jobb és gyorsabb felépülést kívánni neki, úgyhogy ha valaki ezt alá kívánja írni, akkor ezt a kártyát kérem írja alá. Nagyon sokunkhoz közel állt, közel áll, és reméljük, hogy minél előbb és jó egészségben visszatérhet hozzánk. Ennyi lett volna a bejelentések sora, és akkor megkezdenék a szavazást. Az első az éves jelentés az európai szemeszter keretében az egységes belső piaci irányítás which I don't actually have, for which I apologize nincs itt nálam a szavazókártya, elnézést, de majd a nevemet én is hozzáírom a listához. So maybe my assistant could go... Esetleg az asszisztensemet megkérhetném, hogy ide hozza. Első kompromisszumos a második kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Az ötös kompromisszumosról, illetve a 20, először a 20-23-asról, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene ezt ellenőrizzük. ez okafogyott, illetve nem szavaztuk meg, a 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 23-as egy törlés, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most szavazunk az ötös kompromisszumosról, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 72-es. A 7-es bekezdésre vonatkozóan mellette a 72-es módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 31-es módosító, egy törlésről van szó, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 75-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mm, a 36-ost először ellenőrizzük. elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük ismét. A 37-esről van szó. Elfogadva. 78-as mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartozkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellene tartozkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítottuk, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogad, eh, elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellene ez nem volt világos, úgyhogy ellenőrizzük. Um, that's very unclear, but it... Ez nagyon nem világos, de minden esetre sajnos azt, azt hiszem, hogy elvetettük a 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. Ez volt az 57-es, az 58-as mellette ellene tartozkodás elfogadva, 59 mellette ellene ezt is ellenőrizzük, 59-es. elutasítottuk. Ez ugyanaz, nagyon következetesen szavazunk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as és a 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as elfogadva, 4-es elfogadva, 5-ös elfogadva, egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, és akkor a jelentés egészéről szavazunk. passed by 32 kettő arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevő óriási munkájához. Um, a második jelentés, a fegyverek megszerzésének és tartásán, tartásának ellenérzése, a nemzet intézményközi tárgyalások eredményeképpen elfogadott szövegről szavazunk elektronikusan egy szavazással. Még egy embernek kell szavazni? Köszönöm. 25 mellette, 9 ellene és két tartózkodás, tehát elfogadtuk. Köszönjük szépen a a munkáját. Akik a tegnapi bizottsági ülésen nem voltak, olyan információ terjeng a megállapodásról, ami nem világos. Az Európai Parlament és én világos nyilatkozatot teszünk majd arról, hogy részletesen, hogy miben is állapodtunk meg, azért, hogy mindenki jól értse majd. Tehát, hogy valóban miben állapodtunk meg. Tudom, hogy ezek a hírek aggodalmat keltettek néhány emberben. Köszönöm szépen. Okay, colleagues, uh, we... Kedves kollégák, folytatjuk. A következő napi rendi pont a fintech jelentés, a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére. Ez egy véleménytervezet, az ECONA, az illetékes bizottság, a vélemény előadója Dita Haranszova, most az övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Most akkor ezt a véleménytervezetet szeretném bemutatni. Ez egy pozitív jelentés. Az azt jelenti, hogy a pénzügyi piatok, piacok jövő mind a kereskedelmi, jövőjét illetve mind a kereskedelmi, mind a kiskereskedelemben könnyebbé és olcsóbbá teszi mindannyiunk számára a vásárlást. Ezen kívül a vállalkozások számára is könnyebb a finanszírozás nyilvánvalóan a bank ágazatból nem akarjuk kint tartani az újabb vállalkozókat, de csak akkor, hogyha ez érdekében áll a, a banknak és a az ügyfeleknek. Bizonyára már a gyerekeim furcsának fogják találni, hogy nem digitálisan bankoltak korábban az emberek. Beilleszkedünk a digitális egységes piac, piacba ezzel az Európai Bizottság tovább kell, hogy folytassa a munkáját az új gátak e, e, ellen, de nem szabad abba a csapdába esni, hogy az egyik technológiát előnyben részesíti másikkal szemben az egységes európai kifizetési térségben még mindig nem létezik egységesség, mint az Egyesült Államokban például. Nem a szabályozási környezetet támogatom. A, a az ügyfelek hitelesítésével is foglalkoztunk, és ezeket majd módosításokban megfogalmazzuk. Az iránymutatások hitelesítést fog igényelni a 10 eurónál magasabb kifizetéseknél 2018-tól. Mielőtt elfogadnák a végleges iránymutatásokat, az EU kereskedelmi ágazat megfogalmazta aggodalmát, hogy ha 10 euróban szabják meg ezt a határt, annak hátrányos hatása lesz. Ugyanakkor szükség van nagyobb biztonságra, de ez az ügyfelek számára lehet, hogy hátrányosabb lesz, mint biztonságosabb. Én a múltbeli tapasztalataim, tapasztalataim alapján azt mondom, hogy mielőtt ezeket bevezetjük, azok azelőtt mindenképpen az ügyfeleknek a véleményt is meg kell hallgatni. Remélem, hogy a képviselők a műszaki módosításokat figyelembe veszik. Én is benyújtok módosításokat bizonyos technológiai kérdésekkel kapcsolatban. Ezeket mind a vélemény tervezetben, jelentés tervezetben megfogalmazom. Köszönöm szépen, és várom a megjegyzéseket. Köszönjük. Most akkor nézzük a frakciókat. Az árnyék jelentős. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Háránzova asszonynak azt a nagyon jó munkát, és hogy pozitív jelentést tett, és elismeri, hogy ez nagyon fontos az egységes piac és az európai versenyszektor számára. Egy dologra figyelnünk kell, az innovátorok a pénzügyi ágazatban nem csak azért alkalmaznak új technológiákat, mert biztonságosabb lesz, hanem mert megértik, hogy hogyan működik a pénzügyi ágazat. És ezért innovatív megoldásokat keresnek. Az, e, e, a fintech cégeknek e, a célja az, hogy jobb pénzügyi termékeket állítsanak elő, hatékonyabbak legyenek és kevesebb költségekkel dolgozzanak Szükségük van ugyanakkor a fogyasztók bizalmára is. A, szám, a, a szabályozó számára ezért fontos ez a munka. A fintek ipar, amikor megpróbálja nyerni a vevőknek, az ügyfeleknek a bizalmát, akkor számára nagyon fontosak a jogszabályok. A jelentés konkrét ajánlásokat tesz a bizottság és más intézmények számára. A végső szövegben szeretnék konkrét ajánlásokat hallani a bizottsághoz és az Európai Banki Hatóság számára, például az ügyfelek hitelesítését illetően, hiszen ez 2018-tól életben lép. Jobban kell megformálni a követelményeket, ugyanis egyelőre nagyon erősek ezek a vevő ügyfél hitelesítések mind a kezdővállalkozások és a bankok számára ez fontos, ugyanakkor a fogyasztók számára is biztos környezet kell biztosítani. Ezért kell az együttműködés és a rugalmasság. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták szám nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sárancova asszonynak, az előadónknak is köszönöm a szöveget, amit elkészített. Ez jó kiinduló pont ezt a további munkához. Intenzív munka vár ránk a következő hetekben. A digitális forradalom az élet minden területén kifejti hatását, így a pénzügyi szektorban is. Az, hogy a fogyasztók hogyan férnek hozzá a termékekhez, nagy változásokon megy keresztül, és a pénzügyi termékekhez egyre könnyebb hozzáférni az új módszerekkel. A fintek egy új, nagyon gyorsan fejlődő piac, a 21. század pénzügyi ágazatának hívják sokan a fintek cégeket. Ugye gyors digitális fizetések, mobiltelefonnal történő fizetés, alternatív finanszírozási módszerek jelentek meg, mint például a crowdfunding, egyre gyorsabb technológiai innovatív megoldások jelennek meg a biztosítóknál, virtuális valuták, pénzek jelennek meg, ez valóban forradalmi változásokat jelez. A hagyományos pénzintézetek, a bankok teljesen át kell, hogy alakuljanak, új szolgáltatások jelennek meg, amiket a múltban el sem tudtunk volna képzelni. Egyre több az innovatív pénzügyi szolgáltatás, amelyekkel egyre több embert lehet kiszolgálni. Ezen gyors fejlődés tükrében az EU sem kerülheti el azt, hogy reagáljon, intézkedéseket hozzon, a digitális belső piacot kiteljesítsen, ebben az EU-nak központi szerepe van. Szerintem mindez fontos, ahhoz, hogy stabilitást biztosítsunk a pénzügyi ágazatban, erősíteni kell a növekedést, mindenek előtt a startupokat, a fintek, KKV-kat, de a stabilitást biztosítani kell a piacon, és biztosítani kell a piacok megfelelő expanzióját is, valamint a csalások ellen küzdeni kell. Szükség van egy európai megközelítésre, technológiai innovációkkal kapcsolatban a pénzügyi ágazatban. Meg kell teremteni a jogi kereteket azok számára, akik beruháznak a fintech cégekbe, KKV-kbe, új platformokba, világos előírásokra van szüksége a vállalatoknak, eh, amely megfelelő védelmet biztosít a számukra. Az új európai keretekben nagyon fontos lesz, hogy egy elvet érvényesítsünk, ez pedig az, hogy a fogyasztónak van központi szerepe. A fintek cégekkel kapcsolatban nagyon sok a lehetőség nyílik meg, családi vállalkozások létrehozására könnyebben lehet hozzáférni finanszírozáshoz, egyre több lesz a testre szabott lehetőség a fogyasztók számára is, e, Intézkedésekkel van szükség ahhoz, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk a fogyasztó számára a pénzügyek területén. Mindenek előtt a helyi információkra van szüksége a fogyasztóknak, és itt a B2B kapcsolatokra, hitelezésekre kell különösen hangsúlyt fektetni amikor a jogi szabályozó kereteket alkotjuk meg. Biztonságos tranzakciókat kell garantálni a digitális fizetések kapcsán, a megtakarításokat biztonságban kell tudniuk akkor is, ha digitálisan fizetnek a fogyasztók, az adatokat meg kell védeni, a magánéletet, a magánszférát, megvédeni tudó jogszabályokra van szüksége. Foglalkoznunk kell emellett azzal is, hogy az algoritmusokat egyre gyakrabban eh, szélesebb körben alkalmazzák, különösen a robotika eh, területén. Tovább kell még eh, konkretizálni ezeket a kérdéseket, maximális átláthatóságra van biztos van szükség, és a fogyasztók maximális szintű védelmére. Szeretném még kihangsúlyozni, hogy világos szabályozási környezetre van szükség Európában, elengedhetetlen az is, hogy a fogyasztók bizalmát növeljük, és ki tudjuk használni a startupokkal kapcsolatos új lehetőségeket, segítsük az új platformok létrejöttét. Köszönöm szépen, most pedig Dan Daltonnak szeretném megadni a szót az LCR e képviseletében. Köszönöm szépen, Vikit helyettesítem akinek eh, el kellett venni a sajtószobába. Köszönöm a fintekkel kapcsolatos eh, jelentés eh, tervezetet, innovatív eh, új megoldások jelennek meg a pénzügyi szektorban. Viki néhány kérdést eh, szeretne kiemelni. Támogatja azt, hogy az előadó széles körben támogatja azt, hogy technológiai semleges megoldások szülessenek, támogatja az innováció elvét is, a fintekek nagyon fontos technikai fejlődése mennek keresztül de a mm, világon Szingapurtól Abu Dhabiig nagyon eltérő szabályozások vonatkoznak a fintekekre, és mm, itt is megvan a lehetőség, hogy esetleg Európa is erőszerűen fogja védeni a saját cégeit. Pedig ez megszüntethetné a versenyt, ezért ezt nem szabad beavatkozni a jelenlegi fizetési rendszerekbe, amikor megjelennek innovatív megoldások, mint a PayPal vagy a a TransferWise megjelennek a piacon, és nagyon hatékony, olcsó megoldásokat kínálnak. A fizetési rendszerek fragmentálása semmiképpen nem lehetne pozitív. És végül, Viki, a szabályozó sandboxingra is kidolgozott egy javaslatot. Európában a, arra biztatják a cégeket, hogy a sandboxinggal teszteljék le a fintek cégeket Franciaországban, Hollandiában, Portugáliában, a, bankok ilyen módon tesztelik a fintek cégek működését. Ez jó, mert így Európa is egy globális fintek hubbá válhat. Támogatjuk az innovációt, a szabályozás területén. E, az automatizáció elterjedésével, a fintek megoldásokkal e, növelni lehet a hatékonyságot, és Vikinek szöveges javaslata is vannak ezen konkrét e, kérdésekkel kapcsolatban, de általánosságban pedig támogatja az előadót. Köszönöm, Dán. Most megnyitom a kollégák előtt a vitát. Marina Grappini. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vélemény címével kezdem. Véleményem szerint a pénzügyi technológia nem igazából befolyásolja a pénz, nem csak a pénzügyi ágazatot befolyásolja, hanem az egész gazdaságra kifejti a hatását, hiszen bármi történik a pénzügyek területén, az az egész gazdaságban érezheti hatását. Az európai kifizetésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy 2018-ban lép majd hatályba a fizetési rendszerekre vonatkozó irányel. Ez nagy mértékben befolyásolja majd a KKV-k életét. Ugye tudjuk, hogy az elektronikus kereskedelembe való részvétel még nagyon nehézkes a kis és mikrocégek számára. Sokan azonban már egyre inkább interneten keresztül vásárolnak ezekkel az eszközökkel. Így ezért biztonsági intézkedésekre van szükség, be kell vitatni, hogy milyen kockázatai vannak az ilyen online vásárlásoknak. Hogyha, viszont, hogyha túl sok garanciát építünk be egy rendszerbe, akkor az egy idő után le fog blokkolódni. Magán cégek pénzügyi fizetési szolgáltatásokat nyújtanak, mint tudjuk. Én nem vagyok nagy híve a banki ágazatnak, a reálgazdaságban ötöltött szerepét sokszor bíráltuk, én is bíráltam, de ezzel a jelentéssel kapcsolatban az árnyék előadók is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megfelelő stratégiát vázoljunk fel Európa számára. A 2016-ban elfogadott irányelvet is lehet bírálni. Hát szükség van új pénzügyi technológiákra, de ne csak a pénzügyi szektorra gyakorolt hatásra gondoljunk, hanem az egész gazdaságra gyakorolt hatásokat teljességében figyelembe kell venni ugyanis a pénzügyi ágazat működése alapvetően befolyásolja az egész gazdaság működését. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője Rolf Jakob. Parancsoljon. Very much. Köszönöm szépen. Megvizsgáltuk a javaslatokat, amelyeket a jelentéstevő összefoglalt, és alapvetően különösebb problémánk nincsen a lényeget, illetve az irányát illetően. De szeretnénk hangsúlyozni, hogy már sok mindent elértünk, egy keret létrejött, ami elősegíti az innovációt, és ezzel egyidejűleg az előző hozzászóló is ezt említette. Ez figyelembe veszi a szélesebb körű gazdasági hatásokat is amelyek ezekből az innovációkból adódhatnak. És mind a hat pontra szeretnék reagálni, amelyet a javaslat tartalmaz, nagyon rövid leszek. Először is semmiféle problémát nem látunk a perspektívát illetően ez valóban a pénzügyi szektor alapvető átalakítását, illetve a gazdaság alapvető átalakítását is jelenti de nagyon körültekintőek kell lennünk, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a gazdaság, illetve a magánszemélyek számára, amikor a az ügyfelek közötti fizetési forgalomról beszélünk új technológiákkal. A potenciális növekedési lehetőségeket mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, meg kell akadályoznunk, hogy ez lelassuljon az új eszközök révén. Ezek nyilván új munkahelyeket teremthetnek, és szeretnénk a gazdaságot minden ágazatban, minden területen ösztönözni, és azt is várjuk, hogy új piaci szereplők is megjelennek ami pedig az azonosítást illeti az a jelenlegi egységes belső piaci akadályokat illeti. Itt egy rendelet már hatályba lépett a fizetési szolgáltatásokról szóló kettes irányelv. Nyilvánvalóan ennek a hatását majd meg kell vizsgálnunk, és azt is meg kell becsülnünk, hogy milyen további hatások várhatók a szabályozói standardok következtében, például a biztonságos azonosítás, a harmadik felek számára történő hozzáférés a különböző adatokhoz, információkhoz, ezek ilyen területek. Ami pedig a jövőbeni digitális egységes pénzügyi piacot illeti, itt a költséghatékonyságra, innovatív megoldásokra, és technológia semlegességre kell törekedni. Ezt tesszük az ESD2 kapcsán, és a biztonságosabb fizetésekre vonatkozó irányelvnek is ez a célja. A kettes szintű jogszabályok várhatóan ehhez majd szintén hozzájárulnak. Ötödik sorban, az ötödik pont, az kevésbé világos számunkra. Itt további pontosításra lenne szükség a parlament részéről. Mi itt eh, a következőre gondoltunk az online kifizetésekkel, vagy banki fizetési rendszerekkel kapcsolatosan. Itt már folyik eh, munka az Európai Központi Bank eh, keretében az instans egyidejű kifizetés, vagy fizetési forgalom tekintetében a mobilokon történő fizetési forgalom tekintetében is. Tehát érdekes lenne látni, hogy pontosan mit várhatunk ettől. Itt fontos szerepet kap nyilvánvalóan az Európai Központi Bank, és a bizottság az ő munkájukat is szoros figyelemmel kísérli. Végezetül pedig, ami az IBS technikai iránymutatásait illeti, ezt majd egy jogszabályban fogjuk összefoglalni. Itt a számlákhoz való hozzáférésről is szó van, az Európai Bankhatóság jövő hónapban fog, vagy a következő hetekben fog előállni egy javaslattal, a bizottság egyébként ezzel kapcsolatban az ECON szakbizottsággal, Szalba úr vezetésével együtt fog működni az ilyen technikai standardok kialakításában. Köszönöm szépen a bizottságnak, Dita, nem tudom, összekívánnál, de foglalni a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólását a vitából számomra az domborodott ki, hogy mi jó irányban haladunk. Egyetetek Máriával, hogy a digitális kifizetési forgalom lényegesen szélesebb körül, de itt az Econ véleményét is figyelembe kell vennünk. A mi részünkről a fogyasztók állnak a középpontban. Az általános elvekre összpontosítunk a fintek világban, és egyetértek azzal, hogy itt konkrét javaslatokra is szükség van, és kíváncsian várom majd a javaslataidat e tekintetben. Összességében azt hiszem, hogy ez nem egy különösebben vitás dosszié. Most megvan a lehetőségünk, hogy itt az elhangzott javaslatok hozzászólások tükrében a módosításokat kidolgozzuk, illetve kidolgozzátok. Ezeket várom, és remélem, hogy jól együtt tudunk majd működni az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt a kiváló vitát. Szeretnék néhány időpontra emlékeztetni. A módosítók benyújtási határideje február 7-e ezeket március 6-án fogjuk megvitatni, a véleményről pedig március 21-én szavazunk. Köszönöm szépen, a vitát lezárom és ma délután háromkor folytatjuk az ülést egy nyilvános meghallgatással az európai standardok a 21. századra nézve.